kerül ez megvalósításra, majd meglátjuk. Akkor áttérünk a napirend következő pontjára, Rivellini úrnak a jelentésére 2009 éves mentesítés először is. Rivellini úré a, a szó négy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ália jágta ezt, azaz a kocka el van vetve ezzel a mondattal lépték át annak idején a Rubikont, és ezzel a mondattal nyitnám meg a beszédemet. Ami a tanács mentesítésével kapcsolatos vitát illeti. Egy fontos pillanathoz érkeztünk, egy válaszúthoz a jelenlegi törvényhozási időszakban, és a parlament szempontjából is, ami az ellenőrzési kompetenciáját illeti. A költségvetési hatáskörei révén a parlament politikai prioritásait kinyilvánítja, és ezeket megpróbálja megvalósítani. Hogyha ettől a jogától elesik a parlament, akkor a demokratikus elvet gyakorlatilag megsemmisítjük. Ez a népképviselethez való jog. Azonban nem egy privilégiumot akarunk mi megvédeni, a tanács ugye ezt mondja, nem politikai kompetenciákat akarunk kisajátítani magunknak egy másik intézmény rovására, nem erről van szó. Csak is azt a legitim szerepet akarja a parlament játszani, amely a jogai közé tartozik, nevezetesen, hogy az európai intézmények kiadásai felett ellenőrzést gyakorolhasson, és hogy elismerjék a parlamentet, mint mentesítési hatóságot. A parlament itt nem öncélúan tevékenykedik, hanem az európai népet képviseli. És ebbéli szerepében, a jogi szolgálat is így nyilatkozott, nem működhet párhuzamos módon másokkal. Itt van egyrészt a számlák lezárása, és a 319-es cikk alapján ez a tanács mentesítésébe torkolik. A másik oldalon itt van a politikai értékelése a mentesítésnek. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament az összes intézmény számláinak lezárásával kapcsolatosan elemzést végez. Sajnos túl gyakran történt meg az, hogy a parlamentet félreállították. A tanács akadályozott bennünket a rossz együttműködés által, csupán dokumentumokat adott át a parlamentnek, és úgy döntött a tanács, hogy a parlament mente, parlamentet mentesítési hatóságként nem ismeri el. Ez az oka annak, hogy ma negatívan kell megnyilatkoznunk, ami a tanács költségvetési magatartását illeti. Megtagadjuk a mentesítést, és tulajdonképpen ez az, amiről ma beszélnünk kell. Vannak különböző vélemények ezzel kapcsolatosan, de a lényeg az, hogy egy igazi integráció valósuljon meg egy népek Európája jöjjön létre, és éppen ezért azt gondoljuk, hogy éppen Európa az a maga több ezer éves kultúrájával egy közösség, és az emberek reményeit kell, hogy tükrözze, és egy orientációs pontként kell működnie ebben a lelketlen világban, amelyet tulajdonképpen teljesen tartalmatlanná tett a merkantilizmus. És amely világban a globalizáció gyakorlatilag megsemmisíti gyökereinket. Ez a mi szerepünk. A Lisszaboni szerződés megadta nekünk a lehetőséget, hogy hatékonyan működjünk. De nagyon nehéz feladatunk is van, az átláthatóság és a demokrácia betartásával kell végeznünk munkánkat. Ők képezik azt a képviselet, annak a képviseleti feladatkörnek vagy hatáskörnek az alapját, amelyel az európai polgárok ruháztak fel bennünket. Mi a közjóért harcolunk, és azért szállunk sikra, ha ma azt mondjuk, hogy nemet mondunk a tanácsnak, és nem félünk az Európai Bírósághoz fordulni. Az elnök asszony felszólítja a képviselőt, hogy zárja felszólalását. Szeretném azzal zárni az előadásomat, hogy az egész parlamentet arra kérem, hogy tagadja meg a mentesítést. Köszönöm, most pedig a biztos úr a szó, Deli úré. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság tudomásul veszi a parlament ajánlását, vagyis, hogy ne adja meg a mentesítés a tanácsnak a 2009. évi költségvetési évre. A bizottság csak sajnálni tudja, hogy a költségvetési hatóság két ága nem volt képes arra, hogy megfelelő megoldást találjon arra a vitára, amely most már három éve folyik. A bizottság reméli, hogy a tanács mentesítésének kérdését gyorsan meg lehet oldani, mégpedig úgy, hogy ez az intézményközi együttműködést javítani fogja. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Most pedig eh, greszle asszony eh, következik a frakciók nevében. Elnök asszony, kedves kollégák, tisztelt tanácsi elnök, nagyon örülök, hogy itt vannak ma, mert fontosnak tartom, hogy itt ma eszmecserét folytassunk. Ez úgymond a corpus delikti. 34 parlamentet fogalmazott meg a parlament költségvetés ellenőrző szakbizottsága a 2009-es tanácsi költségvetés megvalósításával kapcsolatosan. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy, a, hogy több mint 200 kérdésre kellett itt a parlamentnek válaszolnia. Önöknek csupán ennek 10%-a jutott. Nagyon fontos dolgok szerepeltek ezek között, mint például a külügy, külpolitikai költségek összekapcsolása az igazgatási költségekkel. Tudják, hogy ez számunkra egy nagyon fontos kérdés, de ez a téma akár a jövőben nem, mer, nem merül fel a külügyi szolgálat létrehozása miatt. És itt a tanács elnökéhez fordulok, azt gondolom, hogy a magyar és a lengyel elnökség alatt is visszalépés történt, a legnagyobb előrelépés a spanyol elnökség alatt történt. Szeretném önöket ösztönözni arra, hogy nézzék meg a szerződést, ott ugyanis az áll, hogy a parlament a mentesítési hatóság. Mi nem mondhatunk le jogainkról, mert olyan sok nincs belőle. Szeretnénk ragaszkodni ahhoz, hogy önök ismerjék el azt, hogy mi vagyunk a mentesítési hatóság. Kölcsönösségről addig nem lehet szó, amíg tisztviselők a parlamenti költségvetés felett vizsgálódnak. Ez nekünk parlamenti képviselők számára elfogadhatatlan. Lesznek megoldások, de csak akkor, ha több a jó szándék az önök részéről. Köszönöm. Köszönöm. Gér képviselő, másfél percben. Igen, tisztelt elnök asszony, tisztelt tanácsi elnök, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A tanács mentesítésének kérdése évek óta intézmény közé konfliktust gerjeszt a parlament és a tanács között. Mi úgy értelmezzük, hogy az eljárás a 319-es cikkből vezetendő le, amely az Európai Unió szerződésében szerepel, és a tanács eddig nem, nem csatlakozott ehhez az állásponthoz. Jelenleg úgy gondolja, hogy a bizottsági költségvetés operatív eszközeit hasznosítja, éppen ezért a bizottsági mentesítés elő is megkapta a mentesítést. Nem szeretném elismételni, hogy a költségvetés ellenőrző szakbizottságban milyen véleményeket hallhattunk ezzel kapcsolatosan. Annyit mondanék, hogy nagyon sok vélemény van ezzel kapcsolatosan, sem mindig koherensek ezek. Fontos lenne számomra, hogy a tanács készen álljon arra, hogy politikai szinten, és nem a főtitkárok szintjén, ugyanis nekik véleményem szerint nincs meg a megfelelő politikai mandátumuk, tárgyaljon velünk, ugyanis a Költségvetés Ellenőrző Bizottság a tanácssal tudatta e, ezt, és e, a tanács részéről is kaptunk e, egy visszaigazolást ezzel kapcsolatosan, ezt szeretném megköszönni a soros elnökségnek. Azt hiszem, egy magasrangú delegáció, tárgyaló delegációnak kell összeülnie, és én azt javasoltam a frakciómnak, hogy tartózkodjon ebben az ügyben. Ah, vous une question, Monsieur Gaillard Je vous en prie. Geller úr vállal egy kérdést. Vi har jo en fuldstændig enig holdning. Elnök asszony, Köszönöm szépen. Nos, a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban mi egyetértünk egymással, azt szeretnénk javasolni, hogy a tanács ne kapjon mentesítést. Ezért engem érdekelne az, hogy a szociáldemokrata frakció még mindig ezt a véleményt tartja-e fenn. Számomra tehát nem vált világos se, hogy most mi is a helyzet. Vannak olyan plegykák, miszerint a szociáldemokrata frakció úgy döntött, hogy megváltoztatja álláspontját, és most a mentesítés mellett foglal állást. E, érdekelne, hogy ez igaz-e, és ha igen, akkor a szociáldemokrata frakció miért változtatta meg véleményét? Vannak olyan plegykák, miszerint az új parlamenti elnökkel függ ez össze. Szeretnék erre választ kapni Gájer úrtól. Köszönöm. Nos, nagyon szívesen válaszolok, kedves Zőren, ezek plegykák. És mondhatnám azt, hogy hát plegykákkal nem foglalkozom, de az imént épp elmondtam, hogy a frakciónk úgy döntött, hogy tartózkodik a szavazás alkalmával, annak érdekében, hogy a tanácssal történő tárgyalásokat ne terheljük meg előre. Köszönöm szépen, Geller úr, ez világos. Szilák, aki szúrja a szó másfél percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül választott intézmény az Európai Unióban, és a felelős azért, hogy a felmentvényt, a mentesítést megadja a költségvetéshez. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a szerződés azt is megköveteli, hogy a demokráciát tiszteletben tartsuk az állampolgárok felé, és biztosítanunk kell, hogy a pénz megfelelően kerüljön elköltésre a szabályoknak megfelelően. Azonban hosszú ideig az Európai Parlament eh, eh, tehát sosem kérték arra, hogy megvitassa a eh, felmentvényel kapcsolatos kérdéseket és E, eddig nem kaptunk válaszokat azon kérdésekre, amelyeket feltettünk. Az európai állampolgár azonban jobb információt értelme, érdemel arra vonatkozóan, hogy az adó e, pénzei hová kerülnek. Tehát én is azt mondom, hogy nem helyes a mentesítés. A legutóbbi tárgyalások, hogyha az, e, nem vezetnek sikerre, és továbbra is különböző véleményünk lesz a, ez, ezek a kérdések kapcsolatban, akkor a párbeszéd eddig zsákutcába torkollott. Mind, különböző pártok álláspontjai vannak, de mégiscsak egyetlen egy lehetőségünk van, hogy ezt a bíróság elé visszük, és ott tisztázzuk a helyzetet, és először is visszatérünk a megfelelő működéséhez intézményeinkben. Most pedig Csaneszki úr egy percben. Hölgyeim és uraim, Rivellini úr kollégánk összefoglalta a kérdést, azonban ez nem csak kis, hanem nagy problémák vannak, és egy törés van az Európai Unióban. Annak idején a Rubikon az egy áttörést jelentett, most viszont úgy tűnik, hogy a Rubikonon nem bírunk átmenni, de még csak az esőben sem tudunk haladni. Tehát itt egy európai tangózás folyik eh, a kompetenciák eh, körül a parlament, a, a tanács és az eh, között. Legalább az elmúlt időszakot, akik már itt töltötték, azok emlékeznek, hogy ezt minden évben megismételjük, és sosincs vége ennek a történetnek. Az Európai Parlamentnek a hatalmát a tanács nem ismeri el teljes mértékben, és tulajdonképpen erről megy ez a vita, és a költségvetési ellenőrzés területén erős a helyzet a parlamentnek, nem tudjuk támogatni a felmentvényt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Kedves biztos úr, kedves kollégák, tisztelt tanácsi elnök! Gressl asszonyhoz hasonlóan én is nagyon örülök annak, hogy a tanács képviselteti magát. Megnéztem a felszólalások listáját, ő nem is kért szót. Azt hiszem, minden kolléga nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy kérem, a vita végén reagáljon a felszólalásainkra. Fognak reagálni. Jó nem állt a felszólalási listán a neve. A mai vita gyakorlatilag már több mint három éve tart, és ez tulajdonképpen egy rossz jel. Megpróbálunk megoldást találni, azonban nem tudjuk ezt eh, elérni, a tanács eh, nem tanul a dologból, eh, egy gentleman's ről beszél, amelyet több mint 40 évvel ezelőtt kötöttek. Lehet, hogy van egy ilyen gentleman's agreement, de a tanács nem úgy viselkedik, mint egy gentleman, azaz, mint egy úriember de mit is akarunk? Mi csupán azt akarjuk, hogy ellenőrizhessük a tanács költségvetését úgy, ahogyan ez a többi intézmény esetében is így van. Túl nagy kérés ez? Költségvetés ellenőrzésről van szó, az adófizetők pénzének elköltése felett szeretnénk őrködni. A mi frakciónk nem fogja megadni a mentesítést, mi ugyanis fenn akarjuk tartani a nyomást az eszközöket megfelelően kell elkölteni. Egy dolognak világosnak kell lenni, és senki sem mondja azt, hogy a tanács csalt, vagy hogy voltak valamilyen rendellenességek. Egyszerűen csak a demokratikus kontroll a fontos számunkra a Költségvetés Ellenőrzés Szakbizottság révén, amelynek ugyanis ez a feladata pontosan, és az egyetlen válasz, amit megkaptunk, az a június másodikai levél, amelyben az áll a tanács részéről, hogy mi így és így értelmezzük az Európai Unió működéséről szóló szerződést, és abból indulunk ki, hogyha a bizottság megkapja a mentesítést, akkor vége van a folyamatnak, tehát kedves elnök úr, ön nem gondolhatja ezt komolyan. Ezzel teljesen ellentmond az évek óta megnyilvánuló gyakorlatnak, és ez egy píruszi győzelem egyébként is, mert hogyha így értelmezzük a szöveget, a szerződések szövegét, akkor ugyanúgy járunk el, ahogy az összes többi ügynökség esetében is a mentesítés esetében, akkor a költségvetés ellenőrző szakbizottság elé idézzük majd a tanácsot. Elnézést, ha ilyen világosan kell fogalmaznom. Köszönöm, Szondergor úrnak adom meg a szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm szépen a Költségvetés ellenőrző szakbizottság munkáját, ugyanis világos és egyhangú álláspontot fogalmazott meg. A jelenlegi helyzetben nem tudjuk megadni a mentesítést. A helyzet nem újszerű. 2009-ben elhalasztottuk a mentesítés megadását őszre, utána pedig megadtuk a mentesét, mentesítést, mert a tanács tett bizonyos engedményeket, nem Sokat ugyan, de a megfelelő irányba mutattak ezek, ugyanis a több együttműködés és nyíltság irányába mutattak. 2009-ben ugyanez volt a helyzet, az idén aztán máshogy néz ki a helyzet, ahogyan hallottuk, a tanács még mindig nem hajlandó válaszolni a kérdéseinkre. Hogyan tud, tudunk mi egy mentesítést adni, hogyha az legegyszerűbb kérdésekre sem kapunk választ? Ez nyilvánvalóan nem elvárható a részünkről, legalábbis akkor nem, hogyha saját magunkat tiszteljük. Én személyesen valóban nagyon sajnálom, hogy a szociáldemokrata frakció zöme most megváltoztatta véleményét, és sajnálom azt, hogy a parlament illetve a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottságban már nincs egységes álláspont. A szociáldemokrata frakció most szeretne másként eljárni, mint ahogyan abban megállapodtunk. Mégis remélem, hogy a parlamentben még mindig van egy többség, amely a nagyobb átláthatóságért harcol. Thank you, President. The approval this parliament gives to e Andersen asszony. Itt az adófizetők pénzéről van szó, és ez az úgynevezett mentesítési eljárás vicc az emberek érdekét kell megvizsgálni, de évről évre a költségvetés nagyobb része a bizottság felelőssége alá tartozik, ott vannak a szabálytalanságok, és ez a parlament még mindig boldogan ad mentesítést. A képviselők az Európai Rendőrakadémia 2009-es számláját is mentesítik, még akkor is, hogyha itt kiderült, hogy bizonyos pénzek eltűntek. ezt pedig rendezni kellene. Az Európai Tanács, illetően most a parlament elutasítja a mentesítést még akkor is, hogyha az ellenőrök nem kritizálták az intézmények pénzügyi irányítását. Miről van itt szó? Ezek hatalmi játékok, a parlament próbálja az erejét mutatni, de nekünk az adófizetőket kell szolgálni ez a ház nem teszi lehetővé más intézménynek, csak önmagának, hogy a pénzügyi irányítást elfogadja. Ez egy teljes érdek ellentét. A 2007-es, 8-as, 9-es év beszámolói a parlament belső ellenőre megvizsgálta, és ez mutatja, hogy milyen problémák vannak. Én a bizottság és a parlament mentesítése ellen szavaztam, és a tanács mentesítése ellen is fogok szavazni, ha csak nem kapok biztosítékot arra, hogy megfelelően költötték el a pénzt. Köszönöm. Holmeyer úr, egy percben. Asszony. Elnök asszony, kedves kollégek! Először is az előttem szólóval ellentétben szeretném mindjárt az elején elmondani, hogy ami az Európai Parlament véleményét illeti, nem szeretnék, nem szeretném azt mondani, hogy a tanácsnak, tanácsban nem bízom, vagy hogy abból indulok ki, hogy a tanács nem megfelelően költözte el a pénzeket. Én azt, annak örülnék, hogy a tanács elgondolkodna azon, hogy, a, hogy egy fokozott együttműködés a parlamenttel, vagy akár a három nagy intézmény együttműködése helyén való volna. Jelentéstevő vagyok egy másik témakörben, és az esetben például nagyon jó lett volna, hogyha három nagy intézmény jobban együttműködik egymással, ez esetben az adófizetők javát szolgálta volna egyébként az együttműködés, ahelyett, hogy a három intézmény másként járjon el. Hasonlóképpen látom a helyzetet, ami a tolmácsokat illeti, és így tovább. Azt hiszem, együtt kellene működnünk egymással. A polgáraink nem tudják megérteni már azt, hogy miért nem válaszolunk egymás kérdéseire. Köszönöm, Ajala Szender asszony következik egy percben. Köszönöm szépen. Először is eh, azzal kezdeném, hogy szerintem sokkal közelebb kellene, hogy legyünk az állampolgárokhoz. A jó ellensége a jobbnak, ezt szoktuk mondani spanyolul. Tehát ne, nem kell előnyökre törekedni, hanem olyan lépéseket kell tennünk, amire szükség van. Szerintem az út, amin haladunk, nem a megfelelő. A Rivelini két módosító indítvány nagyon is jól mutatja ezt, mert visszalépünk az első javathoz képest, a szocialisták és demokraták megvitatták a kérdést, átláthatóságot, tiszta látást kívánunk minden számla esetében. Azonban az az út, amelyet követtünk, az oda vezet, hogy a legnagyobb részben lemondunk a lehetőségekről. A két nagy intézmény, ahogy Galler úr említette, ez a megfelelő út ahhoz, hogy előbbre jussunk. Hogyha nem, szerintem itt az, hogyha a bírósághoz fordulunk, eh, hogy az döntsön, az egy nagyon szomorú megoldás. Szerintem az intézményeknek az érettsége több ö, eh, szigorúságot követelne. Esvort úr, egy percben kapszód. Elnök asszony, két dolgot szeretnék mondani. Az intézmény közé 2005-ös megállapodás szerint a tanács megállapodott ezzel a parlamenttel, és nem fogadható el, hogy a tagállamok közül túl sokan folytatják azt, hogy ezeket a kötelezettségeket nem veszik figyelembe. Főként a Lisszaboni szerződés fényében itt az ideje, hogy rájöjjenek, milyen kötelezettségeik vannak azért, hogy jobb együttműködést valósítsanak meg ezzel a házzal. A tanácsnak eleget kell tennie kötelezettségeinek. Másodszorban a tanács és a bizottság megértené végre, kérem, hogy a számvevőszék ellentétes véleménye nagyon is káros az EU integritása szempontjából és a lakosság szemében. Nem elég technikai magyarázatot adni, mire van szükségünk világos cselekvésre, mert a tanácsnak és a bizottságnak sokkal sürgősebben meg kell valósítani az, hogy a mentesítést megadhassuk. Makovej asszony egy percben. A tanács megállapította, hogy a parlament a 2009-es mentesítési eljárást lezárta, akkor, amikor mentesítést adott a bizottságnak, de ez helytelen, mert nem hiszem, hogy a tanács úgy akar pénzt elkölteni, hogy ezt senki nem ellenőrzi. Pedig ezt látom, ez nem felelős magatartás, és nem példa a jó irányításra, és az elszámoltathatóságra. Ez különösen feltűnő a pénzügyi és a bizalomválság esetén, amikor minden eurót meg kell fontolni, hogyan költünk el, és az elszámoltathatóságot fokozni. A parlament demokratikus joga, hogy a végrehajtó hatalmat ellenőrizze, és annak kiadásait is. A az EU-ban is ez a szokás, az EPN-nek részese, és én támogatom az előadó azon álláspontját, hogy nem ad mentesítés a tanácsnak. Köszönöm. Most pedig Liberácki úr egy percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kaller úr a mi álláspontunkat terjesztette elő, mi így vélekedünk a szociáldemokraták nevében és a demokratikus ellenőrzés az pedig megfelel annak az elvnek, hogy tiszteletben tartsuk az európai intézmények közötti egyensúlyt. Még egyszer rávilágítanék a pénzügyi kérdésekben az átláthatóság fontosságára. Nekünk az a véleményenünk, hogy a parlament, ami megkér, képviseli állampolgárainkat, azok nagyon fontos történeti szempontból is, hogy a közpénzeknek minden egyes fillérjével elszámoljunk. Nagyon aggasztott bennünket az a tendencia, ami a tanácsnál mutatkozott, hogy egy kicsit eh, vonakodott attól, hogy nyitott, nyílt párbeszédet folytasson, és saját politikai színeinek megfelelően igyekezett cselekedni. Véleményünk szerint itt valószínűleg bizonyos bürokratikus eh, része nem kívánja a kell ezt továbbvinni. Köszönöm, most pedig KCDI keretében. Veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Köszönöm szépen, biztos úr, és a tanács kedves kollégák. Úgy gondolom, hogy az a kérdés, amiről itt vitatkozunk, túl az intézményi és jogi dimenziókon körül, közül politikai dimenzióval is rendelkezik. A parlament jogaival szeretne élni, és ezt a lehetőséget megragadtuk azért, mert a tanács nem felelt meg kötelezettségeinek az európai intézmények eh, nincsenek jó helyzetben, és az legitimás szempontjából és az európai integráció szempontjából ez a helyzet nem jó. Ez nem szolgálja azt, hogyha az intézmények egymással vitáznak, eh, vagy azon, hogy ki minek felel meg, vagy nem. Az Európai Uniónak vannak egyéb problémái, sokkal fontosabb problémái, amikkel együtt kellene foglalkoznunk. Az állampolgárokat nem érdekli az intézmény közötti vita, azt szeretnék, hogyha az ő problém problémáik kerülnének megoldásra. Tehát mindenképpen meg kell oldanunk a mentesítési ügyet, a tanácsnak pedig a felel, saját felelősségi vállalásának meg kell, hogy feleljen, és egy megoldásra kell jutnunk. Mulder úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy nincs kétségünk, ami a parlament álláspontját illeti. A szerződés alapján a parlament a mentesítési hatóság, és minden európai intézménynek el kell számolni a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság előtt, és egyáltalán nem látom be, hogy miért kellene, hogy kivételt képezzen a miniszterek tanácsa. A végső megoldás az lehet, hogy az Európai Bírósághoz fordulunk, de ez semmiképpen sem nevezhető ideális megoldásnak. Szeretném elmondani, hogy a parlament még mindig nyitott a párbeszéd tekintetében, és szeretném felszólítani a tanácsot, hogy mind igazgatási, mind politikai szinten folytasson nyílt párbeszédet a Költségvetés ellenőrzési szakbizottsággal arról, hogyan oldható meg ez a probléma, és hogy tovább, a továbbiakban legyen hajlandó megjelenni a szakbizottságunk előtt. Vitázhatunk itt a problémáról, de hát nem lesz jobb a helyzet, hogy a tanács nem hajlandó ebben részt venni. Dali úr két percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gondosan feljegyeztük a különböző megjegyzéseket, amelyek itt elhangzottak, és az együttműködésre való felhívást is az intézményközi együttműködésre való felhívást, ezt üdvözöljük a bizottsága. Kérdés politikai jellegét szeretné hangsúlyozni, és az a véleménye, hogy az összes intézménynek együtt kell működni azért, hogy zökenőmentesen folytassuk a munkát a bizottság aktívan kíván részt venni a folyamatban. Megnyugtathatom önöket ismételten, hogy számíthatnak a bizottság elkötelezett partnereire. Köszönöm. Köszönöm, Dali úr. Dominik úr következik, miniszter úr. Hello. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo. E, Stan Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! A tanácsnak az álláspontját a parlament elé terjesztettük a június másodiki levélében, valamint ö, október 7-i levélben. És a tanácsnak az a véleménye, hogy az eljárás, a mentesítési eljárás ö, már május 10-én, amikor az Európai Bizottság megkapta a, felme- a mentesítést. Ez a vita ez folyik, és a tanács éppen ezért kérte az Európai Parlamentet, hogy egy hosszú távú megállapodást tárgyaljunk le a tanács és a parlament között a mentesítésre vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan, hogy milyen legyen a, hatós, a kapcsolat a két költségvetési hatóság között. Így módon a parlament el tudná dönteni a tárgyalások elején az új meg, egyezség megkötésekor. Nem állítunk feltételeket a tekintetben, hogy milyen formája vagy tartalma jelenek a megállapodásnak. Azonban azt szeretnénk, hogyha a félreértések időszakának ezzel vége lenne, és egy olyan helyzetre jutnánk, amit Dali biztos úr vázolt fel, ahol az intézmények egy együttműködnek egymással. Köszönöm szépen, és akkor most két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, elkasszony. Egy kérdés vetődik fel bennem, amennyiben az a jogunk, hogy megadjuk vagy ne adjuk meg a mentesítést a tanácsnak, és a tanács saját maga úgy ítéli meg, hogy ez egy szerzett jog, akkor végül is milyen joggal rendelkezünk. nem kell -e attól tartani, hogy a szavazatunk végül is nem felel meg a Gentleman Agreementnek, illetve hogy végül a bíróságon találjuk magunkat. A kollégák nagy többségben elmondták véleményüket én egy felhívást szeretnék intézni ahhoz a félhez, amely még nem tudja, hogy mit tegyen. Hogy egy teljes együttműködésben megvédhessük a parlamentnek a jogait, amiket igenis meg kell védeni. Természetesen kívánom a megoldást, és a tanácshoz fordulok, hogyha mai naptól kezdve magatartás változás van, hogyha igazi együttműködés van. Ha elismerik, hogy a parlament az, amelyik demokratikusan képviseli az állampolgároknak a jogait, akkor végül is felülvizsgálhatjuk álláspontunkat. De hát felhívással indulok köz, mert azt tudjuk, hogy a bizottság május 10-i mentesítésének semmi köze ez az ügyhöz, egészen más dologról van szó. Itt egy politikai ö, testület van, és nagy politikai döntésről van szó. Tehát felhívást intézek önökhöz, Azonban, hogyha nem kapunk erre pozitív választ a tanács részéről, akkor azt kérem valamennyi kollégáról, hogy védjék meg az európai állampolgárok jogát, és ne adják meg a mentesítést a tanácsnak. Elnök, ezzel a végéhez értük, és 12.30-kor szavazunk mai napon. Tisztelt kollégák! Most pedig a bizottsághoz intézett kérdések órája következik. Nagy örömmel üdvözlöm itt ma délelőtt Barnier, Dali és Krösz biztosokat. A téma a kérdések